Good afternoon. Jó napot kívánok. Kérek mindenkit arra, hogy foglaljon helyet, hogy azonnal megkezdhessük az ülést. Hi. It's like this? Good afternoon. Jó napot kívánok! Portugálul fogom folytatni. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Üdvözlök mindenkit. Szeretnék mindenkit még egyszer üdvözölni. Az új ciklusban tartandó ülésünkön, első ülésünkön. Én leszek az átmeneti elnök addig, amíg meg nem választjuk a szakbizottságunk új elnökét. akik már korábban is eh, tagjai voltak ennek a szabadságnak, és most is azok, azok eh, szokták általában levezetni ezt az ülést. A mai ülésünk célja az az, hogy megválasszuk az elnökünket, illetve az elnökséget, az alelnököket, és mindez az eljárási szabályzat értelmében fog bekövetkezni. Egyes napi pont, a szakbizottság elnökének megválasztása. Confirmo que temos quórum. Eh, Megkérdeztem, és úgy tűnik, hogy megvan a szavazatképesség. Szeretném azt hallani, hogy ki a jelölt. Dou a palavra Euh, Patrick Liarik do Guengel. Patrick Liarik kapja meg a szót a GUA részéről. Mm, merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Frakciónk Thomas Hendelt jelöli a bizottság elnökének. Thomas Hendel rendkívül aktív volt az elmúlt öt év során a foglalkoztatásügyi és szociális bizottságban koordinátorunk volt, Németországban nagy szakszervezeti tapasztalatai vannak, és ezért foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Több jelentés szerzője volt az előző ciklusban ezen kihívások témájában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Patrik! a jelöltől, azt kérdezem, hogy egyetért-e a jelöltségével? Igen, egyetértek, mondja a jelölt. Akkor megerősítem azt, hogy a jelölt tagja a szakbizottságunknak, és a pénzügyi érdekekről szóló nyilatkozatot is leadta. és senki más nem jelöltette magát elnöki posztra, ezért közfelkiáltással megválasztathatjuk az egyetlen jelöltünket, Thomas Handelt. Liebe Kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a bizalomért, hogy engem szavaztak meg a szakbizottság elnökének. A későbbiekben még szeretnék majd szólni a szakbizottság jövőbeli munkájáról. Most csak azt szeretném elmondani, hogy a szakbizottság minden tagjával, minden frakcióval nyíltan, intenzíven és átláthatóan szeretnék együtt dolgozni. Úgy vélem, hogy a jelenlegi helyzetben a szakbizottságunk óriási kihívás előtt áll. Az európai szolidaritás, az európai e, egység érdekében kell fellépnünk, és ezért szeretném, hogyha jó eredményeket érnénk el az európai állampolgárok számára. Most akkor megkezdjük a szakbizottság felállítását mégpedig azáltal, hogy meg kell választanunk az alelnököket, összességében négy alelnököt választunk. Kérném az első alelnök jelölését. Frau Rodriguez is... Rodriguez asszony jelezte, hogy van javaslata. Tessék, Rodriguez asszony. Good afternoon. Uh, I'm speaking... Jó napot. A szocialista frakció nevében szólok most fel, mint alelnök. A mi frakciónk azt javasolja, hogy a következő személy legyen első alelnök. Marita Buzlukog asszony. Volna a javaslatunk. Auskog. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich werde es noch lernen. Marita Auskog, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Meg fogom tanulni, hogyan kell kiejteni. Egyetérte a jelölésével. A mikrofonba kérjük a választ. Uh, yes. Igen. Egyetértek a jelölésemmel. Ulskug a nevem. Ulskug. Ulszkunk. Ich, ich werde es noch. Gyakorolni fogom a ciklus végéig a nevének kiejtését, akkor biztos sikerülni fog. Van-e további javaslat? Nincs. Akkor eh, megvan a jóváhagyás, megkaptuk a pénzügyi érdekeltségről szóló nyilatkozatot is rendben. Na, aki egyetért a jelölt tel, akkor azt tegye fel a kezét. Jó. Oké, okay. dann kann ich gratulieren. Akkor gratulálok Marita. Kérem, foglaljon itt fent helyet. A második eh, alelnök megválasztása következik. Eduard Kukán kapja meg a szót ezzel kapcsolatban. Thank you. Thank you, Mr. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárti frakció nevében Jazzolecka asszonyt javaslom a második alelnöki posztra ebben a szakbizottságban. Jézladeszke asszony a következő, az előző ciklusban nagyon sok különféle fontos témadosszéval foglalkozott, és nagyon hatékonyan tette. Szerintem ez ennek birtokában teljesen jól fogja látni az itt adódó feladatát is. Köszönöm szépen Danuta Jászlán Jobszka. Egyetérte ezzel, hol ül? Sajnos nem tudott itt lenni ma, de a frakció jelezte, hogy egyetért a jelölésével Jazlovjeszka asszony. Kérdezem, van-e további javaslat erre a posztra? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor Danuta Jazlovjeckát megválasztjuk. Közfelkiáltással tessék. Damit sind wir schon bei der rá is térhetünk a harmadik alelnök megválasztására. Itt gondom van a névvel, de mindjárt megtudom, hogyan kell ezt kiejteni. Jenetton Tón fogja a javaslatot beterjeszteni. thank you. Köszönöm. Az ALDE frakció nevében szeretném jelölni harmadik alelnök posztra Ulla Tarnasz asszonyt, aki szintén nem tudott eljönni, de úgy nyilatkozott, hogy elfogadja a jelölést, illetve a megválasztása esetén a posztot. Gut, die Erklärung über die finanziellen... A pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatot megkaptuk eh, megfelelően. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek más javaslata? Nincs. Akkor következzék a szavazás. Aki egyetért a jelöltel, azt kérem tegye fel a kezét. Nincs ellenszavazat, így Ulan Törmes kollega a harmadik alelnökünk, aki jelenleg most nincs jelen. Köszönöm szépen, Most következik a negyedik alelnök megválasztása. Mária Joel Rodriguez fog ezzel kapcsolatban hozzászólni. Köszönöm. A szocialista frakció alelnökeként az a megtiszteltetés ért, hogy bemutathatom negyedik alelnöki posztra jelölt személyünket, aki itt ül előttem, és nem más, mint Agnes Ugirus asszony. Hadd hangsúlyozom azt, hogy a jelöltünk első alelnökként frissen megválasztott, tapasztalt képviselő az Európai Parlamentnek, jól ismert személyiség, és a személyében egy nagy tapasztalatú, a szakszeretek akikkel való együttműködésben nagy tapasztalatokat szerzett politikus tudok az önök figyelmébe ajánlani. Gut. Die Zustimmung liegt vor. Egyetért eh, a jelölt, és megkaptuk a pénzügyi érdekeltségről szóló nyilatkozatot is. Kérném most, hogy hagyjuk jóvá eh, a negyedik alelnök jelöltünket. Van-e ellentétes javaslat? Nincs. Akkor megkezdhetjük valóban a szavazást, közfelkiáltással. So, damit ist die Konstituierung Ezáltal tehát lezártuk a szakbizottság megalakítását. Akkor engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a szakbizottságunk munkájáról. Ahogy mondtam, én is új vagyok ebben a funkcióban, de immáron öt éve parlamenti képviselő vagyok itt. Be kell még dolgoznom magamat ebbe az új szerepkörbe, és mielőtt még elkezdenénk a munkánkat, szeretnék néhány szót szólni a szabizottságunkról. Úgy gondolom, hogy a foglalkoztatás, illetve a szociális ügyek kapcsán óriási kihívások előtt állunk. Egy eddig nem látott nagyságú munkanélküliséggel kell szembenéznünk. Csökkent valamelyest a munkanélküliség, de 10,4%-ra rúg ez. Nagyon súlyos a fiatalok munkanélküliségének kérdése is. Úgy gondolom, hogy ez lesz az első olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. Nagyon sok régióban, bizonyos tagállamokban 50% fölött is lehet a fiatalok munkanélküliségének aránya, és ez nagyon súlyos hatásokkal járhat az Európai Unióra nézve. Ezen kívül egyre nagyobb a bizonytalan jellegű munkahelyek aránya Európában. A statisztikák alapján 125 millió olyan ember van, aki a szegénység küszöbén vagy a szegénység küszöb alatt él. Úgy vélem, hogy ez nagyon fontos kérdés, és nekünk specifikusan az elmúlt időszakban intenzíven kellett foglalkoznunk a foglalkoztatottak jogaival. Európában nagyon különbözőek a foglalkoztatásra vonatkozó jogok, vannak tartósan foglalkoztatottak, szezonális munkások, részlegesen foglalkoztatottak, és ezekkel a témákkal is foglalkoznunk kell az elkövetkező időszakban. úgy vélem, hogy ugyanaz a bér, ugyanaz a munkáért, ugyancsak nagyon fontos téma lesz, Ebben is meg kell majd állapodnunk. Ezen periódus elején, ezen ciklus elején még azzal is foglalkoznunk kell, ami a legutóbbi ciklusból megmaradt, olyan munkákat kell újra felvennünk, amiket eh, a korábbi képviselők kezdtek meg a legutóbbi jogotási ciklusban. Ez vonatkozik például a tengerészekre vonatkozó irányelvre, foglalkozni kell a növekedés foglalkoztatás kérdéseivel, foglalkozni kell a nemzetközi tengerészti ügynökség megállapodásával is, amely a tengerészek képzéséről szól. A 2015-ös költségvetésről is véleményt kell mondanunk, az európai szemeszterrel is foglalkoznunk kell, a terhes munkavállalók biztonságával is foglalkoznunk kell a munkahelyeken, illetve a földi kiszolgálás kérdéseivel a repülőtereken. Tehát ezek azok a témák, amelyek még ránk maradtak az előző ciklusból. A frakcióknak is hamarosan meg kell nevezniük majd a jelentéstevőket, annak érdekében, hogy zöggenőmentesen folyhasson tovább a munka. Az Ample koordinátorok, amelyeket majd a frakciók neveznek meg, nos, ez majd egy bizonyos időpontban találkozni fognak, és számos jelentéstevő fognak kinevezni, annak érdekében, hogy az új szakbizottság az új témákkal is foglalkozni tudjon. Gondolok itt olyan témákra, mint az EURES, a jobb együttműködés a fekete munka ellen Európában, illetve a biztonság és egészségvédelemre vonatkozó európai stratégia. A szakbizottsági munkánkat az olasz elnökség idején kezdjük meg, és már várom az együttműködést az olasz elnökséggel, főként a fiatalok munkanélküliségének témájában, hiszen Olaszország, és ezt láttam saját szememmel is egy munkaút kapcsán, hogy nagymértékben szenved ez az ország a fiatalok munkanélkülisége miatt az olasz elnökség során a valuta unió, a monetáris unió szociális ügyeivel is foglalkozni fogunk, és a következő ülésen már lehetőségünk lesz majd arra, hogy azonnal belecsapjunk a dolgok közepébe, hiszen az első ülésünkön majd Poletti miniszter úr fog ide látogatni Olaszországból, a munkaügyi miniszter, és közvetlenül tájékozhat, tájékozhatódunk nála hogy mit várnak el, mit, mire várhatunk majd az olasz elnökség alatt. Szerintem ez egy jó kezdete lesz a munkánknak, azonnal így tehát is kapunk a munkánkhoz, és megismerhetjük az olasz elnökség terveit. Aztán a szakbizottság munkaprogramját össze kell állítsuk a következőkben. Nem tudom, hogy a nyári szünet előtt megcsináljuk-e ezt, a koordinátoroktól is függ, szerintem inkább nem, de szeptember elejére biztosan összeáll már egy közös munkaprogramunk a szakbizottság számára, amelyet a koordinátorok révén el tudunk fogadni, illetve a vitára tudjuk bocsátani majd a szakbizottság előtt. Ennyi lett volna mondandó, még arra szeretnék utalni, csupán, hogy foglalkoznunk kell a fennmaradó hónapok, az, az évben hátralévő hónapok ülésnaptárával. A dossziéban van egy anyaguk, amelyet a szakbizottság titkársága készített el. Az biztos, hogy július 22-én lesz a következő ülésünk, délután 3-tól 4-ig, legalábbis az én naptáramban ez áll. 30 ig pontosabban, 13-től 30 ig 15-től 18.30-ig, bocsánat. Van-e hozzászólásuk? Nincs, akkor szeretném megköszönni képviselőtársaim részvételét és további jó munkát, meg sikeres további megválasztásokat kívánok. A következő ülésünkig zárom az ülést. Okay.